lehetőleg szofisztikáltabb eszközökre van szükség, hiszen egyre szofisztikáltabb módon készülnek a hamis okmányok is, ezért képesek kell, hogy legyünk arra, hogy ezeket felismerjük. Nagyon sok ember jött át, és jött be még ma is hamis okmányjal a határokon keresztül. Ez agályos. Az állampolgárok biztonsága, az összes európai állampolgárnak a biztonsága, attól függetlenül, hogy hogy él, védelmet érdemel. A Frontex, a FADO rendszer, más rendszerek kell, hogy segítsenek ebben gyorsan meg kell, hogy tudjuk határozni, hogy egy okmány hamise, azért, hogy biztosítsuk minden állampolgár biztonságát. Zonca úr, egy perc. Köszönöm, elnök úr. erősen támogatom ezt a jelentést. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért. A biztonság egész Európában az egyik legfontosabb közös érték és közös cél. Fontos, hogy miközben támogatjuk a fadót, ezzel megerősítjük a Frontexet is. Ez egy nagyon-nagyon fontos EU ügynökség egyre jobban kell, hogy működjön. Biztosítania kell a teljes kontinens számára a biztonságot. Vannak rossz tapasztalataink, amikor a biztonsági kérdéseket nem tartják teljesen tiszteletben. Az EU most építi a biztonságát, hasonlóan Lengyelországhoz. Lengyelország egy biztonságos ország, Európa biztonságos kontinens kell, hogy legyen. A projektnek ez a célja. Köszönöm. És most megkérem Dali asszonyt, hogy reagáljon a felszólásokra a bizottság nevében. Köszönöm a munkáját, Metzola képviselőasszony, és köszönet az összes képviselőnek a vitáért. Ahogy említettem, a hamis és eredeti okmányok online rendszere segíteni fog abban, hogy magas szintű biztonságot tartsunk fenn az EU-n belül, és hogy meg tudjuk erősíteni a külső határon az ellenőrzést. Egy politikai megállapodás a bizottsági javaslat alapján jelentős előrelépést fog jelenteni a rendszer mostani működéséhez képest, és hozzájárul a dokumentumok és az identitások hamisításának a feltárásához. A tagállamok részéről is erős adatvételemre és az alapjogok védelmére van szükség. A vita alapján várom, hogy pozitív lesz majd a szavazás a végső szövegről. Köszönöm. Thank you. Now, most pedig Metzola asszonynak adom meg a szót. Kérem, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Dali biztos asszony. Szoros figyelemmel követtem az összes hozzászólást. és köszönöm szépen uh, az egyhangú támogatást. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy miről beszélünk. A FÁDO egy olyan rendszer, amelynek célja az EU-s tagországok támogatása az információ uh, megosztásában. Nagyon fontos, hogy uh, a megfelelő hamisított dokumentumok ugyanazon időben férhetek hozzá online. Az elmúlt években növekedett a hamisított úti okmányok száma, különösen ami a legutóbbi éveket illeti, ezért nagyon fontos megfelelő fellépést tenni. A, a hamisítás módszere változott, illetve nagyon fontos egy lépéssel azok előtt járni, akiknek rosszak a szándékaik. Így módon tudjuk garantálni az Európai Unió külső határainak védelmét, a szabad mozgást megfelelően garantálni, ez egy alapvető elv, illetve nagyon fontos javítani a szabad mozgást olyan személyek esetében, akiknek megfelelő úti okmányaink vannak, és nagyon fontos olyan eszközöket használni a küzdelemben, amelyekre szükség van, illetve ezekre nagyon szüksége van azoknak a tisztviselőknek, akik ezekkel dolgoznak. Nagyon fontos eh, megvédeni az emberek jogait, identitásukat. Sajnálatos módon ezeket eh, eh, bűnbandánk, hálózatok használják, anélkül, hogy tudnánk azt, hogy, tudnánk azt, hogy visszaérés történt. Ki szeretnék térni a zöldek egyik kollégájára. Azt gondolom, hogy a védelem és az alapjogok között megfelelő egyensúlyt fogunk találni. Amit teszünk, ezek szükséges elemek. Ezt a vitát le, szeretném zárni, és mindenkit kérek arra, hogy egyesítse erejét, illetve támogassa a holnapi szavazást, és szavazza meg ezt az állásfoglalást. Köszönöm, elnök asszony. Holnap kerül sor a szavazásra. The next item on the Következő napi rendi pont, tanács és bizottság nyilatkozatai az EU által a pénzmosás ellen folytatott küzdelem jelenlegi állása a Luanda Leaks tükrében. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy standard módon és elektronikus módon is lehet kékkártyás kérdést kérni, és a bejáratnál találhatók az utasítások, ami a kékkártyás kérdéseket illeti. Ezekre csak a politikai frakció képviselőinek beszéde után van lehetőség. A vitát Brinyác asszony nyitja meg, aki a tenes nevében szól. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy felkérték a soros elnökséget, hogy szólaljon fenn ezen a vitán. A tanács a parlamenthez és a bizottsághoz hasonlóan teljesen elkötelezett a pénzmosás elleni küzdelem mellett és a terrorista finanszíro- terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem mellett együtt. Nagy előrelépést tettünk ezeken a területeken. Az Európai Bankunióról szóló csomag, a bankhatóság létrehozása és más egyéb jogszabályok révén nagy előrelépést tettünk, ezeket a szabályokat most végre kell hajtani, és be kell tartatni. A Luanda Leaks ügy során felszínre került információk nagyon ijesztőek, ha igaznak bizonyultak, bizonyulnak, ugyanis EU-s bankokra nézvést is nagyon súlyos tényekre mutathatnak rá. Úgy tudom, hogy jelenleg zajlanak a vonatkozó nyomozások Angolában és Portugáliában is. Ezeknek meg kell várni a végeredményét. Tavaly júliusban a bizottság a tanács kérésére áttekintést adott az EU-s bankokat érintő pénzmosási ügyekről. A bizottság konkrét problémákat állapított meg a pénzmosás elleni szabályozás végrehajtását és alkalmazását illetően. Éppen ezért előfordulhat, hogy ugyanezek a problémák most újra felszíre kerülnek, ha megerősítik a Luanda Leaks okmányokban foglaltokat. Mindezek mellett azonban derülátóak is lehetünk, ugyanis a parlament, a bizottság és a tanács is úgy érzi, hogy sürgősen cselekedni kell, és ez pozitív, emellett pedig az intézmények nagyon ambiciózusak is a pénzmosás elleni küzdelmet tekintve. Most rátérnék a tavaly decemberben elfogadott stratégiai következtetésekre, amelyeket a tanács elfogadott. A bizottságot és a parlamentet felkéri a tanács arra, hogy a pénzmosás elleni küzdelem területén növeljék ambícióikat és erőfeszítéseiket, valamint tekintsék át egy európai felügyelő szervezet létrehozásának előnyeit és hátrányait. Itt van a pénzmosás elleni cselekvési terv, amelyet az ECOFIN 2018. decemberében fogadott el, amely folyamatban van, és amelyet folyamatosan monitorizunk is. Emellett az elnökség szélesebb körű vitát indított a szervezett és súlyos bűnözés elleni küzdelem céljainak növeléséről. Úgy gondolom, hölgyeim és uraim, hogy egy fontos válaszúthoz érkeztünk, amely lehetőséget biztosít arra, hogy hatékonyabban küzdhessünk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás ellen. Ennek szellemében várom a bizottság soron következő javaslatait a témában. Biztos vagyok benne, hogy a biztos, bizottság levonja a Luanda Leaks-ből levonható tanulságokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most akkor megadom a szót Dali biztos asszonynak. Orziasz. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszterasszony, tisztelt képviselők. A bizottság elismeri, hogy mennyire fontos ez a mai vita, és üdvözli a lehetőséget, hogy pontosíthatjuk, milyen a mozertani megközelítésünk a Luanda Leaks eset tükrében is a helyzete kapcsolatban. Meg vagyunk győződve arról, hogy a pénzmosás elleni szabályok jobb végrehajtása és az erősebb felügyelet rendkívül fontos ahhoz, hogy növelni tudjuk a pénzügyi rendszerünk ellenállását. A stabilitáson túl azt is kell, hogy biztosítsuk, hogy a pénzügyi rendszerünk épp, nem egy ország problémájáról van szó. Az Európai Unió nulla toleranciával kell, hogy a piszkos pénzzel szemben fellépjen. Az összes rendelkezésünkre álló eszközt használnunk kell, és a teljes kapacitást. Továbbá készen állunk arra, hogy ezeket az eszközöket megerősítsük. Nem fogunk hezitálni, hogy jogalkotási és intézményi architekturális módosításokat javasoljunk, ami támogatni tudja a mi harcunkat a pénzmosás ellen, a terrorizmus finanszírozása, adóelkerülés, adócsalás elleni harcunkban. A decemberi ECOFIN következtetések alapján a bizottság egy új cselekvési tervet fog elfogadni a pénzmosás elleni küzdelemről. Ennek célja, hogy javítsuk a szabályok végrehajtását. Az elmúlt években már nagyon sok minden történt. Az ötödik pénzmosás elleni irányelv, amelyet január végéig át kell gyűjtessenek a tagállamok, valamint a kedvezményezetek, civil szervezetek, sajtó és egyéb szervezetek esetében a információ kezelés rendkívül fontos. Növelni kell a üzleti ügyletek biztonságát, átláthatóságát. A jelenlegi jogrendszer jobb egyensúlyt céloz meg a magánélethez, való jog, az személyes adatok védelme és a pénzügyi és gazdasági telekvények, cselekvények átláthatóságának a fokozása között. Az adatok kezelője szempontjából is fontos ki az adatok tulajdonosa, és általános sztendereket kívánunk elfogadni nem mindegyik tagállam ültette még át az ötödik pénzmosás elleni irányelvet. Ma a bizottság nyolc tagállam ellen indított kötelezettségszegési eljárás mivel nem végezték el az átültetési feladatokat. A probléma nem a szabályok hiánya, a végrehajtás, a szabályok végrehajtása az, ami sérül nemzeti szinten, és nem egyenlő módon történik az egyes tagállamokban. A jogalkotási mód, módosítások, az Európai Felügyeleti Hatóság, az Európai Banki Hatóságok, amelyek vezeti koordinálják a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépést, ezek a tevékenységek a teljes pénzügyi szektort lefedik. A bizottság tudatában van annak, hogy még többet kell tenni foglalkozni kell a strukturális hiányosságokkal. Ezek kapcsolódnak a tagállami szabályozási fragmentáció problémájához. Itt kell megtalálni az európai hozzáadott értéket. A bizottság azon dolgozik, hogy fölállítsunk egy egységes átfogó pénzmosás elleni szakpolitikát, építve a meglévő szabályokra, és bevezetve az összes szükséges jobbítást. Van lehetőség a meglévő szabályok harmonizálására, az információcseret fokozni kell a végrehajtó hatóságok között, a bűncselekmények feltárása során, és az eszközök feltárása kezelése során is. Szabályokon kell, hogy alapuljunk, rendeleteket akarunk használni erre kevésbé, mint irány, nem annyira irányelveket. Mindez érvényes a felügyeletre, koordinációra, és a pénzügyi hírszerző egységre is szükséges egy EU szintű ilyen szervezet. Ha felállítunk egy szervezetet, az nem önmagában egy cél. Lesz, lehet ez egy új testület, lehet ez egy korábbi szervezetre épült testület. A lényeg, hogy meg kell határozni a hatáskörét, és nagyon fontos, hogy hatékony legyen a vezetése. Tudjuk, hogy számíthatunk az Európai Parlament támogatására, hogy hatékonyabb felügyeleti és végrehajtási architektúrát alakítsunk ki. Ez a mi célunk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. A politikai frakciók képviselői következnek, először a néppárt képviseletében. Márkus Ferber két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én fontosnak tartom, hogy én Mr. vagyok, nem Mrs. Kedves kollégánk, a Luanda Leaks megmutatják azt, hogy az Európai Unió öt pénzes ellen ellenére félretes módon attraktív a pénzmosás számára. Foglalkoznunk kell a kérdéssel, hogy még mindig, miért még mindig ugyanez a helyzet. Természetesen a jog akadozó megvalósítása, biztos asszony, én ön csak egyet tudok érteni önnel. Az ötödik irányelv megvalósításának határideje január 10-e volt, és pusztán a 27 tagországból 5 valósították meg ezt teljes mértékben. 15 csak részben, tanácsi elnök asszony még akkor is, ha ön nem hallgat most engem, az ön országa a 15 között van, és üdvözlöm azt, hogy önök ma az említett tagországok ellen szabálysértési eljárást indítanak. De a gyakorlat azt mutatja, hogy az EU e, pénzügyminiszterek szép e, elsoglási indítványai e, pusztán üres szavak. A tagországok most nem is hallgatnak engem, és nem is hajlandóak hatékony harcot folytatni a pénzmosás ellen. Éppen ezért meg kell gondolnunk azt, hogy hogyan tudunk ezután a, a, pénzmosás ellen. Köszönöm szépen, elnök asszony, most végre megint hallgat engem. Az Európai Unió a polgárainak biztonsága, a szervezett bűnözés közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz. Az Európai Ügyészséggel létrehoztunk egy olyan modellt, hogy hogy lehet felépíteni egy olyan hatóságot, amely európai perspektívát tud mutatni büntetőjogi kérdésekben a tagországokat. Felszólítom arra, hogy dolgozzanak egyet, azért, hogy legyen egy európai bűnüldöző hatóság, és azt gondolom, hogy nem lesz ez elég, amíg minden tagország meg nem valósítja az irányelveket. A szocialisták nevében Hájna Luama képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Ismét csak köszönetet kell mondanunk, úgy érzem, a szoknyomozó újságíróknak, akik nagyon értékes tényekre hívták fel a figyelmet, beszámoltak arról, hogy milyen pénzmozgásokat tapasztalhatunk. Szeretném külön felhívni figyelmet arra, hogy egy olyan országban történt az, amiről ma beszélünk, ahol az emberek többsége napi, egy doll- napi három dollárból él, miközben mások dollármilliókat tesznek zsebre, és ebben európai szakemberek, ügyvédek segítik őket. Régóta szigorúbb szabályokat kérünk, és azt hiszem, most már végleg világosá vált, hogy a meglévő szabályok nem elegendőek. Egységes európai szabályozásra van szükség, ezt követelik a bankok, a pénzintézetek is, itt az ideje annak, hogy változás következzen be, és Európában jobb ellenőrzésre is szükség van. A Renew frakció részéről Strugerjú asszony következik két perc. Your microphone is not on. Kérem, kapcsolja be a mikrofonját. Köszönöm szépen, románul folytatom. komplett, korrekt. Nem ültetjük át megfelelően és teljes mértékben az elfogadott irányelveket és ez különösen érvényes a pénzmosás ellen folytatott harc témájában született irányelvekre. Ez a valóság. A bizottság néhány tagállam ellen megindította a kötelezettségszegési eljárást, Románia ellen is, mert nem ültette át ezt az irányelvet. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem csak, hogy nem ültették át ezt az irányelvet, hanem még a negyediket sem, ugye annak korábbi volt a határideje. Egyértelmű tehát, hogy többet kell tenni most ugye volt ez a Luanda Leaks botrány, de hát akkor is többet kell, hogy tegyünk. Biztonságosabb, határozottabb szabályokra van szükség a pénzmosás elleni harc területén. Az irányelvek nem elégségesek, nem elég erősek. Meg kell változtatnunk a struktúrát. Azt is meg kell, hogy értsük, hogy kik a valós kedvezményezettek. Az átláthatóság itt elkerülhetetlen, rendkívül fontos azt is végig kell, hogy gondoljuk, hogy ez a rendszer bizonyos tagállamok esetében nagy sérülékenységet okoz. Az egyik legnagyobb európai tanácsadó cég, ami az Európai Uniónak is dolgozik, elvállalta a tanácsadást harmadik országok diktátorainak a családtagjai esetében. Támogatta ezeket az embereket, hogy a pénzmosási tevékenységüket elvégezzék. Ez elfogadhatatlan horizontális, erősebb jogszabályokra van szükség. Decemberben már beszéltünk erről. Még egy témát szeretnék említeni. Az újságírók, az, akik nyomozó munkát végeznek, feltárták a Luanda Leaks esetét. Nagyon fontos az ő munkájuk, hogy feltárják a pénzmosás eseteit, a korrupciós eseteket, ezért nagyon fontos az újságírók védelme is. Köszönöm. On behalf of the group of the Greens, a zöldek képviseletében Gígolt képviselő két percben. Hogyha meghallgatom a vitát a Luanda Leaks után, akkor egy rossz érzés fog el. Úgy tűnik, mintha megszoknánk ezeket az adóbotrányokat. A felháborodás csökken, úgy tűnik, hogy a közvélemény és a politika eszköztelen egy egy egyre inkább és specializálódott ipar ellen. De a politika soha sem hagyhatja abba a küzdelmet az igazságtalanság ellen, annak érdekében, hogy megvédjük a demokráciát, mi, akármilyen hatalmasak az ellenfelek, és nem véletlen az, hogy a Luanda Leaks-nél megint csak egy olyan országgal van dolgom, hogy Portugál, már a Football Leagues kapcsán Portugália egy korrupciós botrány középpontjában állt, és mi történt ebből? A whistleblower Rui Pinto börtönben ül, de az igazi bűnösök ellen nem indult eljárás. Portugál több ezer arany vízumot adott el, és Madeirán Um, adóparadicsomot hozott létre. Az emberek jogait lábbal tiporják, és európai jogközösségként ezt nem engedhetjük meg. Az Európai Bizottság az európai jogot az összes tagországban uh, keresztül kell, hogy vigye, és nem várhat a szerződésszegési eljárással. Sajnos ország, Portugália esetében túlságosan sokáig ült karba tett kézzel, nem ítélték el a bűnösöket, és nem szerezték vissza a pénzt. Portugáliában jogállamisági eh, probléma van, és a bizottság nagyon fontos, hogy eh, ezzel problémával mi hamarabb foglalkozzon a következő revízió szükséges ahhoz, hogy eh, a jövőben az auditorok piszkos pénzekkel ne tudjanak üzleteket köszni, mint ez Luandában megtörtént. Köszönöm. On behalf of the European az EKR frakció részéről most Kempa asszonynak adok szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Csak is a szankciókat is előirányzó jogszabályok akadályozhatják meg, hogy a szervezett bűnözők szabadon cselekedhessenek, tevékenykedhessenek. Zbigniew Zsobró főügyész vezetésével Lengyelországban bevezettünk ilyen jogszabályokat, hatékonyan harcolunk a pénzmosás ellen. Megszigorítottuk a szabályokat, és egy milliárd eurót sikerült így visszaszereznünk. Fontos, hogy az ügyészség és az igazságügyi minisztérium elköteleződjön, amellett, hogy megfelelően fellépjünk a visszaélésekkel szemben. Sikerült befagyasztani a pénzeket azon bankok és entitások esetében, akik nem voltak hajlandóak együttműködni. Természetesen az ötödik pénzmosás elleni irányelv nagyon fontos Európai Uniós szinten, és ez is egy nagyon fontos elemét képezi a szervezett bűnözés elleni küzdelemnek. Most a GUE részéről Gusmao úrnak adok szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr! A Luanda Leaks kapcsán azt, hitte, azt hiszem, a saját hazámban is keresni kell a felelősöket, van egy gazdasági politikai elit, amely éveken keresztül semmilyen gondot nem látott Isabel dos Santos ügyleteiben, és együtt is működött vele. Voltak más tagállamokban is hasonló problémák, Máltán például, ahol aktívan együttműködtek a pénzmosás szereplőivel. Az európai intézmények is felelősök, hiszen vannak bizonyos tagállamok, bizonyos jogszabályokkal, amelyek megkönnyítik az adókikerülést, a pénzmosást, a bűnözést. Összességében tehát az EU-nak és a tagállamoknak együttesen kell megakadályozniuk, hogy ilyesmi megismétlődhessen nem szabad megengedni, hogy ezek a botrányok kövessék egymást sorban, és mindeközben nem teszünk semmit az okok ellen. Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unióban lévő tanácsadó cégek is belekeveredjenek ilyen jellegű illegális ügyletekbe. Miközben ugyanezek a tanácsadó cégek sokszor dolgoznak az európai intézményeknek is. Mindez nem maradhat következmények nélkül hogyha végül Rui Pinto lesz az egyetlen személy, akit igazságszolgáltatás elé állítanak, az a személy tehát, aki fényderített erre a botrányra, akkor a polgárok egyetlen egy dolgot tanulnak csak az Európai Unió fellépéséből, nevezetesen azt, hogy csak azok néznek szembe a következményekkel, akik feltárták a bűncselekményeket. Pereira asszony a következő hozzászóló egy perc. E elnök úr. Tisztelt képviselők! A pénzmosás bűncselekmény, ennek többféle aspektusa van. A vagyonok átmentése, befektetések, megnyitja a korrupciós utakat, sérti az egész gazdaságot. A pénzmosás létezik, mindig bűncselekményhez kapcsolódik mindenképpen harcolnunk kell ezzel ellen a jelenség ellen. A jogállamiság kérdéséhez is kapcsolódik ez, és sokszor az emberi jogi ö, jogokhoz is. Nagyon fontos, hogy hatékony és erős válaszokat adjunk. Bizonyos tagállamok ellen megindult ezek szerint a kötelezettségszegési eljárás, mert hogy az ötödik irányelvet nem ültették át. De a átültetés tekintetében, ugye ezt mondta a biztosasszony, nagyon fontos, hogyha ezt nem tetszük meg, akkor megnyitjuk a kapukat a bűncselekmények előtt. A bizottság javaslattal él, a parlament kell, hogy határozottan föllépjen és biztosítsa, hogy a irányelvek rendelté váljanak. Legyen európai szintű ellenőrzés a BKR részéről is, főleg amikor a nemzeti szabályozás nem sikeres. Köszönöm, Kinnicsi képviselő. Köszönöm, elnök úr. A Luanda Leaks feltárása, ami néhány tagállamot is érint, ez is mutatja, hogy a pénzmosás prioritás kell, hogy élvezzen a pénzmosás elleni harc. Ez bűncselekmény. A bűnszervezetek így vetnek gyökeret az európai területen, és ez sérti a szabad versenyt, a szabad mozgást. A pénzmosás sokszor terrorcselekmények pénzügyi forrását is jelenti. Meg kell erősíteni az európai szabályokat, harmonizálni kell a nemzeti jogszabályokat. Nyomon kell követni az irányelv végrehajtását büntetőjogi területen is a nyomozó hatóságok számára teljes hozzáférést kell biztosítani a adatokhoz. Hatékony ellenőrzést kell kialakítani közigazgatási szinten is, ez például Olaszországban már megvalósul a pénzügyőrség keretei között. Az ilyen súlyos bűncselekmények forrásai most nagyon fontos lenne ezeket megszerezni. Jelenleg tudjuk, hogy csak egy százalékban vagyunk sikeresek. Köszönöm Kinicsi képviselőasszony, Gerejro képviselője a szó egy percben. Köszönöm, elnök úr. A Luanda Leaks egy olyan botrány, amely pontosan bemutatja, hogy a pénzügyi és fiskális rendszer keretei között milyen lehetőség van a pénzmosásra. Portugália különösen érintett ebben a témában. A vízumrendszer érthetetlen az állampolgárok nagy része számára. A munkahely szempontjából nagyon kevés plusz biztosított, és az adatok, amelyeket közzétettek, azt mutatják, hogy a, ezeknek a vízumoknak a segítségével egyre több tőke kerül be az országba. A Luanda Leaks azt is bemutatja, hogy védenünk kell az ártatlanokat, vagyis az oknyomozó újságírókat védeni kell. Portugália egyetemen nem tesz meg mindent azért, hogy megvédje ezeket az újságírókat pedig ők védik a demokratikus értékeket, és harmadik országokban is fellépnek. Köszönöm. Ferreira képviselője a szó egy percben. Köszönöm, elnök úr. A LuxLeaks és egyéb botrányok bemutatták a világnak, hogy hogyan lehet kihasználni azt a rendszert, amely nem átlátható, ami lehetővé teszi a pénzmosást. Ugyanakkor a reakció alapján arra lehet gondolni, hogy az európaiaknak mindig fontosabb a multinacionálisok cégeknek az érdeke. A pénzmosás elleni intézkedések nem működtek, akadályozva voltak, ugyanakkor az érintett országok hatóságai ahelyett, hogy feltérképezték volna a helyzetet, nem tudtak megfelelően reagálni. Ezt nem lehet igazolni, nem lehet képmutató módon ürügyeket találni. Véleményünk szerint most ez egy lehetőség arra, hogy föl tudjunk lépni bizonyos újfajta gyarmatosítási jelenségekkel szemben. Beavatkozásra van szükség, az uniónak többet kell tennie. Mostanáig nem igazán foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Például az adóparadicsomok esetén még mindig együtt élünk a helyzettel, pedig föl kell, hogy számoljuk ezt a jelenséget. Köszönöm. Радев képviselője a szó, egy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, európai szinten szigorú szabályaink vannak, a negyedik eh, és ötödik eh, pénzmosás elleni, bűnözés elleni irányelvetek. Január 10-e volt a megvalósítási határidő, viszont ezeket a szabályokat nem valósította meg az összes tagország és bank. Aggasztó az, hogy létezik egy szigorúan szabályozott szektor, és megvannak az eszközeink arra, hogy az összes eszközünk megvan, nem csak külső fenyegetés, fenyegetés létezik, hanem a pénzmosás az EU-ban is megtörténik. Az európai pénzügyi piac szabad játéktér a bűnözők számára. Amennyiben az európai jogalkotás nem valósul meg, beleérve az identitás ellenőrzést, a, a, a gyanús tranzakciókat, nagyon fontos ezt megvalósítani. Ragaszkodjunk a szabályokhoz, a megvalósítás ellenőrzéséhez. Köszönöm szépen. Márkes kollégája szó, egy perce van. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, ez egy igen időszerű vita, és visszaérünk egy korábbi aggodalomra. Ezek a gyakorlatok érintik az európai társadalmat, hiszen nagyon sok bűncsekmény történik a, a digitális tranzakciók száma növekszik, és egyre inkább kifinomultak az eszközök. Nagyon fontos, hogy a rendeletek megvalósuljanak, az hatóságok ezeket nem valósították meg megfelelően, illetve nagyon fontos az élgás gyakorlatokat megfelelően definiálni. Sokkal több együttműködés van szükség különböző hatóságok között, különböző tagországi hatóságok között, illetve nagyon fontos az intézményeket megerősíteni a közhatóságokkal is. De mielőtt ez megvalósul, megvalósul, európai szinten is el kell gyorsítani az európai szintű folyamokat, és végezetül pedig nagyon fontos, hogy az emberek megbízhassanak bankokban, a közhatóságokban, a pénzügyi intézmények. Nagyon fontos, hogy ezt a jó csatát tovább küzdjük. Márkes, grazie mille, adesso la parola. Köszönöm szépen. Káza képviselője a szó. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzmosás egy olyan bűncselekmény, hmm. amelyet nagyon nehéz felfedni, és nagyon nehéz igazságszolgáltatás elé állítani az elkövetőket. Nagyon fontosak az információk ebből a szempontból, amelyek sokszor nem jutnak el a nyomozókhoz, és így a bűnözők büntetlenek maradnak. Daphne Caruana Galíciát is azért gyilkolták meg, hogy ne fedjen fel további pénzmosási és korrupciós ügyeket. Ennek ellenére az Egyesült Arab Emirátusok például továbbra sem hajlandóak információkat eljuttatni. Nagyon fontos, hogy az Európai Unión belül az információ áramlás zöggenőmentes legyen, hogy az európai szintű nyomozások a pénzmosással kapcsolatosan eredményre vezethessenek. Nem folytathatjuk az eddigi, eddigi úton, változtatásra van szükség. Köszönöm szépen, Tang képviselője a szó, egy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Isabel dos Santos két milliárd eurót lopott el az angolai néptől, miért válhatott ő a Afrika leggazdagabb emberévé. Sokan azt mondják, hogy azért, mert korrupcióra kerül sor, de hát mi is segítkeztünk ebben, például a több milliós jachtja Hollandiában van, Londonban van a pénze egy része, lichtensteini bankárok Luxemburgi adótanácsadók és amsterdami bankárok segítették az ő tevékenységét. Ők büntetlenek maradnak, miközben Rui Pinto a Luanda Leaks botrányt feltáró személy egy évig börtönben ül. Ő nem közérdekű bejelentő, nem whistleblower, nem érdemli meg a védelmünket. Ezeket a kérdéseket szegezem az Európai Bizottságnak. El kell ismernünk, hogy ez a probléma a mi problémánk és Meg kell védenünk azokat, akik felfedik ezeket a bűncselekményeket. Harcoljunk komolyan a pénzmosás ellen, vonjuk össze erőinket, és közösen lépjünk fel a pénzmosás bűncselekménye ellen. Köszönöm szépen, és most uh, Kárász uh, alelnök úré a szó, tessék. Tisztelt alelnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! 2000 milliárd euróra terjed ki a pénzmosás bűncselekménye világszerte évente. De nem kell másokra mutogatni, nem az Európai Unión kívüli problémáról beszélünk. 110 milliárd euró érint a pénzmosás az Európai Unión belül. Ez igencsak megközelíti például az Európai Unió éves költségvetését. Éppen ezért a jogon alapuló közösségünk hitelességének kérdése ez, és érinti az európai parlamenti demokráciát is. Elképesztő, hogy még mindig ellentmondás van a vállalások és azok tagállamok általi végrehajtása között. Hogy még mindig ott tartunk, hogy a negyedik pénzmosás elleni irányelvet még nem hajtották végre a tagállamok, miközben már január óta végre kellett hajtani, vagy januárig végre kellett volna hajtani az ötödiket is. Még mindig nem tudunk elég határozottan fellépni, és még mindig nincs meg a pénzügyi ágazatot meghaladó európai pénzügyi rendőrség, pénzügyi felügyelet. Tegyük már végre meg a gyakorlatban is azt, amiről évek óta csak beszélünk, és amit évek óta ígérgetünk. Köszönöm. Belka képviselője a szó, egy perce van. Köszönöm, elnök úr. A Panama Papers, uh, Paradise Papers, uh, LuxLeaks uh, és egyéb vitákat követően már megint egy ilyen témáról van szó, Luanda Leaks részletes vitát folytatnunk Dos Santos esetéről, annak nincs túl sok értelme, igazából magunkba kell néznünk. Először is a Luanda Leaks esetén sokszor Dubajt említik célországnak, akkor a, miért nincs az Arab Emirátus fekete listán? Szeretném felhívni a bizottságot arra, hogy vizsgálja meg ezt a helyzetet, és amikor megújítják a listát, akkor ezt gondolják végig. Portugál bankban Málta pénzügyi szolgáltatók segítette Santos asszonyt, akkor hol vannak a hiányosságok a adócsalás és a pénzmosás elleni harcban az EU-ban? pénzmosás elleni akciótervet állítunk fel, és majd amikor erről folytatunk vitát, akkor foglalkozni kell ezekkel a kérdéssel. Az Afrika leggazdagabb asszonyáról van szó, fel kell, hogy tegyük a kérdés magunknak, hogy az EU-ban miért kapott támogatást. Köszönöm. és most megnyitom a spontán hozzászólások lehetőségét. Öten kértek szót, mindenkinek szót adok, Pitikainen képviselője az szó először, egy perce van. We all know that the biggest... Mindannyian tudjuk, hogy a pénzmosás elleni irányelv a tagállami felelősséget hangsúlyozza, hiszen a végrehajtás fontos, az európai prudenciális felügyelet területén is a tagállamoknak van feladata, a pénzügyi hírszerző szolgálatok is a tagállami illetékességbe tartoznak, és a platform felállítása és a standardok felállítása területén is. Tudjuk, hogy a rendszer nem működik, mert nem működtetik. És ez az oka annak, hogy már újra föl kell, hogy ismerjük, hogy mennyire nem vagyunk hatékonyak. A bizottságnak komolyan végig kell gondolnia az pénzusás elleni irányelv rendeleté alakítását, és jelentősen fokoznia kell az átláthatóságot a kedvezményezettek regisztere tekintetében, az Európai Prudenciális Felügyeletet meg kell erősíteni, és működtetni kell a rendszert. Köszönöm. López Aguilar képviselője a szó, egy perce van, tessék. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Dali biztos asszony, üdvözlöm ezen a vitán, amikor a pénzmosásról beszélünk. Nagyon nagy ennek a történelme. Luanda Leaks előtt volt Panama Leaks, Panama Paperek és egyebek, és mindig levontuk a következtetéseket, és mindig felkértük a bizottságot, hogy cselekedjen. Most már negyedik, ötödik irányelvről beszélünk, pénzmosás elleni irányelvről, amely erősíti az áldathatóságot, az elszámoltathatóságot a kedvezményezettek esetén, viszont a helyzet romlik, és erősödik a korrupció, a befolyásgyakorolás. A Luanda Leaks pontosan ezt mutatja. Afrika leggazdagabb asszonya volt angolai elnöknek a lánya, viszont van egy másik feladatunk is, védeni kell a bejelentőket a bejelentőkre vonatkozó irányelv esetében úgy tűnik, hogy Portugáliában ez nem működik, hiszen Dipintot le, bebörtönözték. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm biztos asszony. Muchísimas gracias, grazie mille, kollega. Köszönöm szépen. És most Pruszinski képviselője a szó, egy perce van. Köszönöm a szót azt gondolom, hogy nagyon sok minden elhangzott itt. Ismét ezekről a kiszivár oktatásokról beszélünk, illetve arról gondolkodunk, hogy a pénzmosásnak a harmadik országokban történik, csak Afrikában, és ezek az adóparadicsomok hol vannak? Furcsa módon a kedvezményezettek Európában eh, ruháznak be, illetve itt költik el a pénzüket. A bűnözők általában egy, év, egy lépéssel előrébb járnak, és a tagországi rendőrségek eh, nem tudják ezt kezelni, illetve egy tagország sem tudja ezt egyedül megoldani, hogyha nincs együttműködés. Hat tagország szeretett volna egy pénzmosás elleni hivatát létrehozni, és korábbi belügyminiszterként elmondhatom azt, Lengyelországban voltam belügyminiszter, a monitoring eh, rendszer más országokkal történt együttműködésből alakult ki, illetve az európai ügynökségeket együttműködésből. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon sok tagországban a pénzmosás elleni eh, irányelv egyre szigorúbb, eh, csökkentik a kaszinók és a szerencsejátékok elterjedését, de mindezt eh, online szinten határok nélkül lehet művelni és egyetlen tagország sem tudja ezt egyedül meg, megoldani, meg szeretném kérdezni, hogy van-e, vannak-e tervek arra, hogy a pénzmosás ilyen online történő formája ellen fellépjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még valaki, Manders képviselő is szót kértessék, önnél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzmosás az európai bankokon keresztül történik, és elérkezett az ideje annak, hogy börtönben landoljanak ezek a bűnözők. Grazie, kollega. Köszönöm. Lezárom a vitát. Válaszadásról megadom a szót. Ah, no. Dimenti- Nem, mert elnézést Polcsák képviselő is szót kért, önél szó. Yeah, thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, Láthatjuk, hogy a nemzetközi bűnözők szabadon garázdálkodnak, miközben mi nem igazán tudunk beavatkozni az eseményekbe. Nagyon szofisztikált módon művelik ugyanis mindezt a bűnözők. Hálásnak kell lennünk az oknyomozó újságíróknak és a közérdekű bejelentetőknek, akik nem, érdeznek, nem élveznek a nemzetközi szintéren megfelelő védelmet. Számomra sokkoló, hogy milyen sok banki struktúra, pénzintézet járult hozzá ezeknek az illegális tevékenységeknek az elkendőzéséhez. Öt különböző idevágó irányelvünk van, úgy gondolom egységesebb szabályrendszerre van szükség, egységesebb végrehajtásra, a hatóságoknak megfelelő hatásköröket kell adnunk, és úgy gondolom, hogy a büntetéseket sokkal jobban meg kellene emelni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Pocsak képviselő úr. Most már tényleg lezárom a vitát, és megadom a szót Dali biztos hogy a bizottság nevében válaszoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság részéről szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, hogy időt szakított erre a nagyon aktuális kérdésre, és köszönöm az elköteleződést amellett, hogy megerősítsük a szóban forgó ügyek kezelésére szolgáló eszközeinket. Cselekednünk kell az új tények fényében, és azt hiszem, már sikerült is közösen azonosítanunk azt, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy az Európai Unió pénzügyi integritását jobban megvédjük. Együtt akarunk működni a nemzetközi partnereinkkel az új innovációk jelentette veszélyek elhárítására, és Kulcsfontosságú biztosítanunk azt, hogy a jelenlegi jogszabályi kereteket teljes mértékben és helyesen átültessék a tagállamok. Ide tartozik a whistleblowerek teljes körű védelme is, valamint azt is fontosnak tartom, hogy az Európai Unióban hatékonyabb, koordináltabb fellépésre kerüljön sor a jövőben. Köszönöm. Köszönöm, Rafna, köszönöm szépen, kedves biztos asszony, és most megadom a szót a tanács nevében Brunyak miniszterasszonynak. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, nagy figyelemmel követtem az eszmecserét, és meghallgattam a bizottság reagálását is. Megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a tanács számára mennyire fontos a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozás elleni harc, és tovább fogunk dolgozni ezeken a területeken. A elnökség a szükséges mértékben a rendelkezésre áll, hogy ezeket a témákat megvitassuk. Köszönöm szépen, kedves miniszterasszony! Lezárom ezt a témát, ezt a vitát. Kedves kollégák, néhány bejelentést kell, hogy tegyek. Nikola Dánti képviselő elhagyta a szocialista frakciót, és csatlakozott a Renew Europe frakcióhoz. 2020. február 13-ai hatája. Második bejelentés, kedves kollégák, kérem, kedves kollégák, kollégák, Gigold, Kárász kollégák, kérem szépen, a Rinya Europe frakció bejelentette az elnöknek, hogy néhány döntést hoztak, ami megváltoztatja a bizottságok és a delegációk összetételét február 13-ától hatályosak ezek a döntések. Napi renden a következő téma a tanács és a bizottság nyilatkozata, menekültek humanitárius helyzete az EU külső határain. a felszólalást a spontán felszólalások keretében, illetve kékkártyás kérdést a hagyományos rendszerben is lehet kérni, illetve elektronikus módon is lehet kérni az ezekre vonatkozó utasításokat a bejáratnál találják meg. A tanács nevében megadom a szót Brunyak miniszterasszonynak, tessék. És elnézést, ha rosszul ejtem ki a nevét, de nem kaptam meg, hogy pontosan hogy kell kiejteni. Tisztelt képviselők! Az elnökségünk alatt a második alkalom, hogy lehetőségünk van arra, hogy a plenárison beszéljünk a menekültek humanitárius helyzetéről a külső határainknál. Ez is mutatja, hogy az Európai Parlamentnek mennyire fontos ez a téma, és mi is ezt teljes mértékben támogatjuk. Az elnökség szorosan nyomon követi a migráns útvonalakat, az eseményeket, és az egész szemeszter, egész fél év alatt ezt meg fogjuk tenni. 2019-ben az illegális határátlépés az EU külső határainál betlések szerint 139 ezer volt, ami 6%-os csökkenést jelent 2018-hoz képest, és 6 éven belül a legalacsonyabb szint. Ugyanakkor a 40%-kal csökkent a, a déli vonalak, ugyanakkor a keleti mediterrán útvonalon 50%-kal növeltek a, növekedett az érkezések száma. A görög szigetek helyzete különösen aggályos, ezt megállapítottuk a januári, január 29-i vitánk során is. A több mint 40 ezer migráns található egy örök szigeten. A görög kormány konkrét intézkedéseket tesz, hogy javítsa a helyzetet. Bejelentette egy új nemzeti stratégiát, aminek a célja a kiskorúak védelme, akik Görögországban tartózkodnak, és célja továbbá a szárazföldre történő átjutatás növekedése is. 2019-ben több mint 35 ezer migránst tudtak áthelyezni, és 2020-ra növekedett ezeknek a száma. A kelet-mediterrán útvonalon történő érkezés Dél-Kelet-Európára jelentősen hat. 2019-ben több mint 14 ezer illegális belépés történt a nyugat-balkáni útvonalon. Ez 140%-os növekedés jelent 2018-hoz képest. 2020 elejétől kezdve az útvonalon növekedett a nyomás a, és a téli körülmények is nehezítették ezt a helyzetet, bár a tél az nem annyira kemény, mint a tavaly tél volt. Az elnökség továbbra is nagyon nagy figyelmet szán a migráns helyzetre, és a migráns kezelési helyzet kapacitás növekedését is. Bosznia-Hercegovinára fókuszálva, megfelelő védelmet biztosítva a migránsok számára, megfelelve az UNHCR adatai szerint több mint 80 ezer migráns, illetve menekült van jelen, főleg észak-keleti területeken. Még mindig jelentős kihívás jelent a migráns helyzet. Az elmúlt hetekben voltak pozitív változások, növekedett a megfelelő befogadó kapacitásoknak a mértéke. A külügyminiszter az új bosznyák külügyminiszterrel találkozott, megerősítették, a, hogy együttműködést fokozni fognák több területen. A visszafogadási eljárást fölgyorsítják, és a vegyes határellenőrzést támogatni fogják, illetve a horvát köztársaságot is támogatni fogják a bosnyák oldalról a határellenőrzés során. A miniszterek azt is hangsúlyozták, hogy megerősítik az együttműködést a csempészet elleni harc területén. Az EU belügyminiszterek január 24-i Zágráb ülésén is téma volt ez több mint ezer plusz határőről van szó a jobb határőrizet érdekében. Az EU alapok, amelyeket Bosnia-Hercegovina kapott, ennek 93%-át szánták arra, hogy a humanitárius kérdéseket tudják kezelni, és csak 7%-ot szántak a határ megerősítésére. Nagyon fontos, hogy minden migránsnak a méltóságát meg kell őrizni, és a biztonságokat is garantálni kell, főleg a legsérülékenyebb személyekre gondolva. Hosszabb ideig tartó átfogó támogatásra és megoldásokra van szükség. A Nyugat-Balkánon minden partnerrel együtt kell, hogy dolgozzunk. Az erőfeszítések fő célja, hogy a migráns folyamat a határainkon megfelelően legyenek kezelve, és a migránsok alapjogait mindig tiszteletben tartsuk. A görög kormány nemrég hozott intézkedéseit pozitívan értékeljük. Az új menekült ügyi jogszabály, amit Görögország nemrég elfogadott, föl kívánja gyorsítani a visszafordítási eljárást. Ennek az aránya nagyon alacsony, a görög kormánynak a terve az, hogy tízezer migráns fordítson vég, vissza 2020 végéig. Ez egy ambiciózus cél, EU támogatással megvalósítható, a hatékony visszafordításra szükség van Törökország együttműködésére is a helyzet megfelelő kezelésének a biztosításához az is fontos, hogy a nyugat-balkáni partnereink megerősítsék a, ezen a területen a kapacitásaikat. A visszaküldés, főleg a támogatott önkéntes visszafordítására gondolunk, és a vízumpolitikára is. Ezeken a területeken már most is segítjük az országokat az összes lehetséges eszközzel. A közép-mediterrán útvonalon a libiai helyzet romlott a migránsok esetében, az országon belüli konfliktusok élesedése miatt. A migránsok szenvedésének csökkentése érdekében az EU és a tagállamok részt vesznek az ENSZ programokban, illetve az EU Afrikai Trust Fundján keresztül is támogatást biztosítunk támogatjuk az önkéntes származási országba való visszatérést, támogatjuk a humanitárius sürgősségi segítséget is, és mindegyik szinten meg kell, hogy ez valósuljon. Az UNHCR számára fontos a nigériai vagy ruandai személyek támogatása, akiket el kell jutatni befogadó országokba. Ehhez további támogatásra is szükség van főleg mivel Libiában folyamatos a konfliktusos helyzet. Végül még egy